A Harki jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap tevékenysége, hatása és hozzáadott értéke 2007-2014 között. Most pedig a szót négy percben megadom a jelentéstevőnek, Harkin asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék őszintén köszönetet mondani a kollégáknak a nagyon jó és konstruktív együttműködésért ezzel a jelentéssel kapcsolatban, az árnyék jelentéstevőknek, a szakbizottságoknak a kitűnő véleményükért, és szeretném eh, a Becsett szakbizottságban az árnyék jelentéstevő együttműködését megköszönni, ugyanis az EGF hozzáadott értékét nagyon helyesen vizsgáltuk meg, és azon gondolkoztunk, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni ezt az alapot. Nagyon hálás vagyok a kollégáknak, a hozzájárulásért, ugyanis a szociális alaphoz vagy a többihez képest a globalizációs alkalmazkodási alap meglehetősen kis összegű, de azért pozitív módon tudjuk majd azt átalakítani reményeim szerint. A jelentésben azt vizsgáltuk, hogy hogyan tehetjük ezt hatékonyabbá ezt az alapot. Milyen partnerségekre van szükség ahhoz, hogy az elbocsátott munkavállalóknak megfelelő támogatást és segítséget nyújtsunk. Hogyan tudjuk megszervezni a folyamatot azért, hogy eh, időben tudjunk reagálni az ezzel az alappal a munkavállalók szükségleteire, hogyan tudjuk jobb értéket biztosítani a munkavállalók és a az adófizetők számára, hogyan tudjuk hatékonyabban felhasználni ezt az alapot, hogyan tudunk releváns adatokhoz hozzájutni és természetesen, amíg kiemelten fontos, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy személyre szabott, jól koordinált intézkedésekkel tudjunk segíteni az elbocsátott munkavállalóknak. Ugyanis így módon két dolgot teszünk, egyrészt a szolidaritásunkat is kifejezzük velük, másodszorban pedig segítünk a fenntartható foglalkoztatásra átállni a globalizációs alap mitől más, mint mondjuk a szociális alap? Az EGF sürgősségi helyzetekre reagál, még az Európai Szociális Alap inkább strukturális alap mert vannak mindkettőnek az előnye, és nagyon pozitív azt látni, hogy az ESA e- e hogyan egészíti ki a globalizációs alapot. Azt is javasoltuk, hogy a tagállamok próbáljanak szinergiákat kialakítani az ESA és a globalizációs alapok között, azonban azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a támogat- az globalizációs alap támogatási területeinél nyomon követésre is szükség van, például munkahelyteremtés területén az határidők azok nagyon jól alakultak, ez jelentősen javult a teljesítéssel kapcsolatos, illetve megvalósítással kapcsolatos idővonalak. A tagállamok például nagyon jó célzott támogatásokat tudtak ebből az alapból nyújtani. Egy közös alapirányítási rendszerhez tartozik. Ez a finanszírozási alap, a társfinanszírozás 60%-nál tart több tagállam is, használja már ezt az alapot, és 35%-osra sikerült javítani ennek végrehajtási arányát. A számbevőszék azt mondja, hogy az EGF kedvezményezettek valóban hasznot húztak a személy, személyre szabott és jól koordinált intézkedésekből. 50% az újrafoglalkoztatási arány, és ahogy a tagállamok elkezdik egyre jobban használni az alapot, eh, a bejelentkezések is időszerűek. Nem elég gyakran eh, kérik azonban az ilyen támogatásokat, és nem elégszer alkalmazzák a derogációkat. Ráadásul 500 millióról 150 millióra csökkent a költségvetés, 55%-os a költségvetés végrehajtása, de javulóban van. És általában az iparra, és azon belül is az autóiparra, illetve a repülőgépgyártásra koncentrálódnak a benyújtott igények. Nekünk támogatnunk kell az elbocsátott munkásokat, ezért az EGF-et úgy kell megtervezni, hogy az az ő igényeikre reagáljon, a tagállamok pedig publikáljanak minden releváns információt az EGF-fel kapcsolatban. Reintegrációs célkitűzéseket kell meghatározni, hogy a siker mérhető legyen. A legfontosabb pedig az, hogy az EGF-nek garantálnia kell a hozzáadott értéket az adófizetők irányába és a munkanélküliek javára. Amennyiben így lesz, akkor támogatni fogjuk a folytatását. Köszönöm. Εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών Köszönöm szépen. Denan úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Valóban ö, értékelte az alapot a jelentéstevő, és ott vannak a munkavállalók, a civil szervezetek, a, az igazgatás, mindenkivel tárgyaltam, és mindenki ugyanazt mondta, hogy nagyon hasznos ez az alap, és nem engedhetjük meg azt, hogy a munkavállalók megoldás nélkül maradjanak egy elbocsátás esetében. Aztán másodszorban föl kell gyorsítani a, az egész eljárást, harmadsorban pedig úgy tűnik, hogy inkább a megelőzésre kellene összpontosítani, nem pedig a korrigálásra. Ezért anticipációra van szükség. Látjuk a technológiai fejlődést, tudjuk, hogy mi a helyzet a globalizációval, és azt hiszem, nagyon fontos, hogy a bizottság tisztában legyen ezzel a dimenzióval, tudja, hogy mivel kell számolni. Hiszen E, ebben a folyamatban végigkísérjük a vállalkozásokat. Valós perspektívát kell nyitni a KKV-k e, számára, hogy ne ütközenek olyan falba, mint jelenleg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tyson képviselő kapja, Tyson asszony kapja meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt előadók, tisztelt képviselők, először is Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Harkin asszonynak, valamint a Költségvetési Bizottság Dönanó úrnak, amiért ilyen nagy figyelmet szenteltek a globalizációs alapnak, amióta 2007 óta életre hívtuk. Nagyon hasznos számunkra ez a jelentés. Több javítást sikerült a 2014-től 20-ig tartó időszakra vonatkozóan bevezetni ezek tükröződnek egyébként az alap működésében is. El kell mondjuk, hogy lehet még javítani, finom hangolni ezen az alapon. Ez egy sürgősségi eszköz, osztom a nézeteiket abban a tekintetben, hogy jelenlegi formájában és a jelenlegi költségvetésével nem elegendő ahhoz, hogy eleget tegyen az Unió által kötött kereskedelmi megállapodásoknak. A számvevőszék jelentése rámutatott a problémákra, például ami a a finanszírozást illeti, amely által ki lehet egészíteni a nemzeti jövedelmeket. Az eljárást átlagosan 41 hétről most maximum 28 hétre sikerült csökkenteni, és nagyra értékelem azt is, hogy elismerik a bizottság erőfeszítéseit, amelynek keretében standardizált eljárásokat szeretnénk létrehozni, például az elektronikus adatsere rendszerrel kapcsolatban. 2016. augusztusa óta a jelentéstételi módszer, a jelentéstételi folyamat is rendelkezésre áll, és számítok arra, hogy ez eleget tesz az elvárásoknak, amint működőképes lesz az alap. Arra számítunk, hogy a jelenlegi értékelés első eredményei a 2014-től 20-ig tartó időszakra vonatkozóan az év végén elkészülnek, és ezek bizonyos alkalmazásokkal kapcsolatban, bizonyos kéremekkel kapcsolatban hasznosak lesznek. Az 55-nél, 55 évnél az 55 évnél idősebb kedvezményezettek esetében az alap jelenleg derogációk által is támogatást nyújt, segítséget nyújt abban, hogy ezt a tendenciát ellensúlyozzuk, és ezáltal a szolidaritást is kifejezzük a fiatal munkanélküliek irányában olyan térségekben, ahol magas a munkanélküliségi ráta. A bizottság osztja az önök véleményét azzal kapcsolatban, hogy az alap segítséget kell nyújtson olyan térségeknek, amelyek az ifjúsági garancia értelmében is jogosultak, azok után, hogy a derogáció lejár. És örömmel jelenthetem be, hogy az Európai Bizottság pont tegnap terjesztette egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy ezt a derogációt meghosszabbítjuk. Ez a több éves pénzügyi keret félidei értékelésének keretében jelenik meg a KKV-k által elbocsátott munkavállalókat kevésbé lehet támogatni az alapból, mint azon munkavállalókat, amelyeket nagy vállalatoktól bocsátják el. Ugyanakkor itt nemzeti preferenciák is kell, hogy érvényesüljenek egyes tagállamok esetében, például az intervenciós kritériumot a négyes cikk alapján alkalmazzák más országok, azonban, mint Spanyolország, például főleg a 4.1b kritériumot alkalmazták, amikor legalább 500 munkavállalót bocsátottak el egy adott ágazatból, egy adott térségben. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az Európai Bizottság rendszeres társértékelői felülvizsgálatokat támogat annak érdekében, hogy a bevált gyakorlatokat megosszuk egymással. Az IGF e kapcsolattartó személyek is üléseznek évente kétszer, a bizottság ezt támogatja, és ennek is célja a bevált gyakorlatok ismertetése. Támogatjuk az információ cserét annak érdekében, hogy a tagállamok közötti információ megosztás és a kölcsönös tapasztalatokból való tanulás lehetséges legyen. Köszönöm. Thank you very much, Commissioner Tyson. Köszönöm szépen, Tyson biztos asszony. És most pedig a következő ö, felszólaló Agnes Jungelius. Át is adom a szót. Köszönöm szépen. A gazdasági stagnáció, illetve a növekvő globalizáció időszakában nagyon fontos, hogy fellépjünk a nép érdekében akik mindig a rövidebbet húzzák. Természetesen azokra gondolok, akik nem tudnak részt venni a kereskedelem által létrehozott javakban, nekik kell segítséget nyújtani. A tagállamok a felelősek, és amikor enyhíteni akarjuk a nehézségeket, akkor nagyon fontos ez az alap, azt hiszem, hogy a bizottságnak figyelembe kell vennie a szakbizottság véleményét. Nagyon sok munkahely vész el, nagyon sok potenciáltól esünk el, és a restrukturációban részt kell venniük ezeknek a, a munkavállalóknak. Azaz egy megfelelő szociális tervet kell kialakítani. Remélem, hogy javíthatjuk ezt az alapot, és segítséget nyújt majd ez a globalizáció veszteseinek. Köszönöm szépen. Il controllo di bilancio, la parola all'onorevole Valli. Köszönöm szépen, meghallgattam a bizottságot, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem nincsenek megfelelő adatok. Nagyon nehéz tudni és látni, hogy hatékony volt-e az alap fellépése, vagy sem. Teljes körű információra van szükség, hogy ez az információ valóban mutatja el gazdasági előrejelzéseket, ezeket tükrözi-e, illetve hogy mi történik a piacon egy-egy cég bezárása után ott van a termékek harmadik országokba való kihelyezése, valamint az agresszív fiskális politikák a beruházások növelése érdekében. A bizottságnak meg kell vizsgálnia ezt a helyzetet, meg kell vizsgálnia azokat a cégeket, amelyek kilépnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most pedig Dajs Tamásnak adom meg a szót

El kell ismerjük, hogy a globalizációs alkalmazkodási alap nagyon sok embernek segített, akik elvesztették állásukat Európában. Nagyon jelentős hatást váltott ki a gazdaság és pénzügyi válság idején, amikor számos ágazat nehézségekkel szembesült, és nagyon sok embert elbocsátottak hazámban. Négy ágazat használta fel az alapnyújtotta támogatást, a bútorgyártás, az építkezés, az elektronikus ipar, és egy olyan kis munkaerőpiacnak, mint a Litván, nagyon hasznos volt a támogatása. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kedvezményezettek pusztán egyharmada volt nő, ami valószínűleg összefügg azzal a tényel, hogy azon ágazatok, amelyeket, amelyek férfiakat alkalmaznak, súlyosabban érezték a válság, tám- a válság hatását. Ugyanakkor óvakodnunk kell, nem szabad elhanyagolnunk a nőket, és személyre szabott szolgáltatásokat kell nyújtanunk. Szeretném arra ösztönözni a tagállamokat, hogy gyűjtsenek adatokat a nemekre vonatkozóan, hogy ezeket értékeljük, figyelembe véve a nők munkaerőpiaci visszailleszkedését, működését, megnézzük azt, hogy hol találnak biztonságos munkahelyeket, és hogy kihasználják-e a képességeiket. Köszönöm. Grazie. Je pense que vous pouvez, compter sur un, une commissaire très capable pour défendre les droits. Úgy gondolom, hogy van egy olyan biztos, aki nagyon tehetséges, és számíthatnak rá, hogy megvédje a nők jogait. Most pedig a frakciók szónokai következnek az EPP nevében, Sógor úr. Thank you. Ahogy tegnap uh, a vita, a Caterpillar vita során beszéltük, uh, nem lehet uh, helyettesíteni a hosszú távú stratégiát. Ebben a globális világban mindig lesznek váratlan erők, például a kereskedelmi formák, vagy pénzügyi eszközök megváltozása, vagy a növekedés módosulása, illetve ez más tényezők a világ más részein, amelyek érintik a munkavállalóinkat. Ezért rendkívül fontos, hogy Európai Uniós szinten megvédjük a munkavállalóinkat. Ebben a tekintetben a globalizációs alap már bizonyított nagyon sok cégbezárás esetében, és a több ezer munkavállaló számára segítséget nyújtott. Ez a jelentés nem csak egy átfogó értékelése az alap erősségeinek és gyengeségeinek, hanem ezen túl azonosítja azt is, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni ezt a jövőben. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az együttműködését is köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A kék kártyát kapott, szeretne válaszolni rá? Please, Honorable Sani. Sanyi úr

Köszönöm szépen uh, Harkin asszonynak az elvégzett munkát, uh, illetve a társ jelentéstevőnek is, valamint a bizottságnak is, aki bejelentette, hogy a NIC uh, meghosszabbodik, és már ezért köszönettel tartozunk. Valóban segítséget kell nyújtani a munkát elvesztőknek, és a jelenlegi globalizációs kontextusban nagyon is szükség van egy ilyen alapra, meg kell ezt erősíteni, hiszen mindenki tudja, hogy a globalizációnak vannak nyertesei, de egyre több vesztessel kell számolni. Ezért javítani kell az intervenciós kapacitást, valamint a különleges helyzetekre is ki kell térni, hogy hatékonyan felléphessen ez az alap. Tyson asszonytól azt hallottuk, hogy ennek az alapnak nem kell kompenzálnia a kereskedelmi politikáit. Szerintem az ellenkezéről van szó. Wallström asszony szerint a globalizációs alaphoz kell fordulni azért, hogy a kereskedelem negatív hatásait kompenzáljuk, ami pedig különösen érdekes, hogy amikor a kereskedelem hatásait vizsgáljuk, akkor Wallström asszony azt mondta, hogy nincsenek negatív hatásai ennek, tehát azt hiszem, hogy itt két irányba beszélt. Ugyanezt tapasztaltuk az afrikai vita során, azt mondtuk, hogy nincs ez, nincsenek a politikáink, nincsenek negatív hatása a mezőgazdaságra. Szerintem nagyon fontos, hogy őszintén vizsgáljuk meg a tényeket, és tényleg anticipáljuk a negatív hatásokat, hogy segítsünk az ágazatnak, illetve segítsünk azoknak a munkavállalóknak, akik elveszték a lehetőséget a munkára. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame la députée. Et ora no... Köszönöm képviselő asszony, most pedig a konzervatívok és reformerek nevében Gerike úr következik. Non è in aula. De nincs itt. Az ALDE nevében Calvé Sambon következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megint csak köszöntöm. Harmadszor hallhat itt engem biztos asszony, és ezért szeretnék köszönetet mondani, hiszen nem lehet könnyű önnek. Szeretném megköszönni a munkát mindenkinek, és természetesen Harkin asszony az előadó munkáját is szeretném megköszönni. Az elején kezdeném. Minden fejlődés, mindenfajta gazdasági fejlődés, illetve minden konkrét elhamarkodott változás egy olyan dinamikát idéz elő, amelynek lesznek vesztesei és nyertesei, és Arénászonynak igaza van, a TTIP egy nagy gazdasági változás, amely rövid távon veszteseket szülhet, de itt van az európai szociális modell, és ebben az a jó, hogy az átmeneti időszak során a veszteseket támogatja. Ebben a tekintetben pedig ez az alap kulcsfontosságú. Éppen ezért nagyon fontos megerősíteni, jól felhasználni, a foglalkoztatás céljából azért, hogy visszaintegráljuk eh, az embereket, illetve támogassuk a hátrányos térségeket. Eh, ott vannak például a NIT fiatalok, a azon közösségek között, őket emelném ki, őket megerősített támogatásban kell részesíteni. Lehet, hogy ez az alap egy kicsit horizontálisabb, ugyanis a probléma akkor jelentkezik, amikor lehetővé teszi a különböző vállalkozások vagy ágazatok közti diszkriminációt. Ezt az aspektust javítani kell, de minden kétséget kizáróan nem lehet lemondani a bizottságnak erről a munkáról, arról, hogy előmozdítsa a társadalmi kohéziót, akkor, amikor a gazdasági fejlődés vagy változás veszteseket szül. Gruppo Confederale della Sinistra Unitaria Europea Sinistra Verde Nordica. La... Köszönöm szépen. Most pedig Bajran képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönöm, köszönöm szépen Harkin asszonynak az elvégzett munkát, és én is szeretném elmondani azt, amit a kollégáktól hallottunk. Egy nagyon fontos alapról van szó, és ezért támogatom. Gyakran ezt az alapot arra használják, hogy az Európai Bizottságból induló politikák által okozott károkat kompenzálják. Ez a zabolázatlan szabad kereskedelem, amely a hátterében áll. Nem csak ezek a politikák okoznak munkahelyvesztést, hanem ö, munkavállalók jogai is sérülnek, és ez, és ez társadalmi ö, károkat okoz. Nagyon fontos a félidős áttekintés tagállami szinten, így az alap helyzetét értékelni tudják a tagállamok, és esetleg fellépnek, hogyha erre szükség van. Nagyon sok országban, mint például az Ír- Írországban is, nem hívták le megfelelően ezeket az alapokat, és visszaadják a forrásokat. Ez pedig nem igazságos fellépés, hiszen így az alapot nem megfelelő célra használják fel örülök annak, hogy határozottabb munkakörülményeket, illetve munkakapcsolatokat akarunk kialakítani a helyi közösségekkel, és szerintem ez azért is fontos, mert ők azok, akik pontosan tudják, hogy mik az igények, mik a szükségletek, illetve megfelelően ki tudják használni az alapot. Ahogyan elmondtam, alapjában véve nagyon jó ez a jelentés, köszönöm Halkin asszonynak a munkáját, és nagyon remélem, hogy konszenzus sikerül majd tető aláhozni. Mindenképpen támogatom ezt a jelentést. Köszönöm. Bajran asszony, van egy kékkártyás jelentkező, elfogadja a kékkártyás kérdést? Thank you, uh, Mr. Deputy. Úr, úr, köszönöm szépen. Bajran asszony, teljes mértékben egyetértek az ön értékelésének elejével, ami az EGF uh, problémáit vázolta. Nem tudom, hogy akár elfogadja, akár nem. Maga a globalizációs alap léte lehetővé teszi a nagy cégek igazgatói számára, azt, hogy amikor elbocsátásról gondolkodnak, akkor nagyon jól tudják, hogy több embert kirúghatnak, több embert elküldhetnek, és megúszhatják ezt, ezt a politikát az alap léte miatt. Mert hogyha ez nem lenne, nem létezne, akkor a nemzetállamok feladata lenne, hogy megfelelő forrásokat biztosítsanak. Válasz. Igen, nagy részt egyetértek a kérdéssel, de mivel szakszervezeti tag voltam éveken keresztül, én a munkavállalók érdekeit képviselem. Szerintem többet kell tennünk annak érdekében, hogy megfelelő elbocsátási pénzeket kapjanak az emberek, megfelelő körülmények között dolgozzanak, és ami a kereskedelmet illeti, illetve a multinacionális cégekkel való kapcsolatot, szerintem ez az alap az egyetlen eszköz a munkavállalók kezében, ezért ezt elfogadom. Mindenre szükségünk van, amit megkaphatunk. Mindenre szükség van, hogy a munkavállalók ismét munkát találjanak, de egyetértek, egyetértek önnel az Európai Uniónak meg kell változtatni a multinacionális cégekkel való kapcsolatát, hiszen döbbenetes eseményeknek vagyunk tanulni. Köszönjük a kérdést és a választ is. Monika Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék eh, Harkin asszonynak, az előadónak eh, nyomatékosan köszönetet mondani ezen eh, konstruktív javaslatokért és az együttműködésért. Számunkra, a zöldek számára a globalizációs alkalmazkodási alap egy nagyon fontos munkaerőpiaci eszköz, hiszen a globalizáció vagy a gazdasági válság miatt sokan elveszítik állásukat, és a szegénységbe süllyedhetnek. Ez azon eszközök egyike, amelyekkel az EU támogatja az állampolgárokat. Itt nem a gazdaság áll a figyelem homlok terében, hanem az állampolgárok, ahogyan az egy szociál unióban, amelyre mi is törekszünk, így kell, hogy legyen. Szeretnék arra utalni, hogy örülünk annak, hogy a Gender Impact Assessment bekerült ebbe a jelentésbe, tehát hogy a férfiak és a nők rövid és hosszú távon egyaránt részesülhetnek az alap előnyeiből. Ez az alap persze nem lehet egy megoldás egy téves kereskedelmi politikára, és elhibázott vállalati stratégiák helyett sem megoldás, ahogyan azt Jean-Paul már elmondta. Minden esetre a globalizációs alapot igencsak meg kell reformálni, így például a munkavállalók a nők minden tagállamban kell, hogy támogatásban részesülhessenek, és a munkahelyek minőségét is a figyelem előterébe kellene állítani, és ahogyan hallottuk már, a kiskapukat is be kellene zárni, hiszen olyan tagállamok, olyan juttatások, amelyeket a szociálpolitikában a tagállamoknak kell állniuk, ezt nem szabad átruházni a globalizációs alapra. Ugyanakkor az Európai Számvevő Szék esetében is érvényesíteni kellene a nemek közti egyenlőség elvét. Európa la libertà e la democrazia. Az EDDF frakció nevében Tim Acker FDD frakció nevében Timakér kap szót. Köszönöm. Az európai globalizációs alap, kiigazítási alap, ugye egy eufemizmus már a neve is, és azt állítja, hogy még több pénzt kell önteni az Európai Unióban. Nem a politikát, az irányt kell megváltoztatni, eh, nehogy már felszámoljuk az egységes pénzt, ami eh, eh, nyomorba döntötte Dél-Európát de igazándiból azt nem értik önök meg, hogy az adófizetőktől szedik be ezt a pénzt, már pedig nekik sincs több. az én hazámban a produktivitás lehet, hogy nőtt, de a bérekre lefele irányuló nyomás nehezedik, mert a szabad mozgás és a nyitott határok biztosítják az olcsó munkaerőt. De meg lehet mindezt változtatni. Vissza lehet szerezni az ellenőrzést. Van egy demokratikus forradalom, és egymást érik a népszavazások minden egyes tagállamban, és ezek be fognak következni, ezek a változások. Tehát lovagolják meg ezt a hullámot, vegyék vissza az ellenőrzést a kereskedelempolitika fölött, és a, a saját érdekeiket, illetve a választóik érdekeit képviseljék. Nekünk nem az a feladatunk, hogy azt mondjuk, amit az Európai Unió akar, hanem azt, amit a választóink akarnak. És nagy-Britanniában 17,4 millió ember úgy döntött, hogy visszaveszik az ellenőrzést, amely azt jelenti, hogy kevesebb lesz az elbocsátás, és nem kell az elbocsátási bércsomagokról tárgyalni. Önök is megtehetik ezt, hagyják a demokráciát érvényesülni, és az embereknek visszaszerezni az ellenőrzést. Il Gruppo Europa delle Nazioni della Libertà. képviselő az ELNE frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A rendelet egyértelműen megfogalmazza, hogy melyek az alap céljai, az embereket munkához kell segíteni, azok pedig, akik a globális pénzügyi válság következtében elveszítették munkájukat, segítséget kell kapjanak. Ugyanakkor az emberek több mint fele, azok, akik támogatást kapnak az alapból, nem kapnak, nem találnak munkát. Ez alig ha nevezhető sikernek, és egyébként már világméretű válság sincs, tehát a feltételek sem teljesülnek. Természetesen az Európai Unióban a növekedés alacsony, nincs növekedés az euróvezeti tagállamokban, az Európai Bizottság a saját kritériumait sem követi, akkor miért tömünk még több pénzt ebbe az alapba? Az egyetlen dolog, amit jónak találok, az az, hogy az Európai Unió úgy gondolja, hogy a gazdasági, pénzügyi és szociális politika által úgy gondolja, hogy ismét hatalomra terszer, de ha ez így van, akkor ez egy nagyon rossz jelzés. Most pedig az egyszer frakció nevében Gerike képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Tegnap meghallgattuk az unió helyzetével kapcsolatos beszédet, és sokan azon siránkoztunk, hogy Európa nem jut el az állampolgárokhoz. Most pedig arról beszélünk, hogy a globalizációs alatt milyen hatást vált ki. Ez egy remek példa arra, hogy milyen jó szándékok vezérelnek bennünket, ugyanakkor milyen rosszul teljesítünk. Ez egy olyan alap, amely célba ér a munkavállalók, a címzettek, illetve azok, akik elveszítették az állásukat, őket kell segíteni a munkaerőpiacra való integráció érdekében. Amikor egy nagyvállalatot bezárnak, embereket bocsátanak el, úgymond gazdasági sok helyzet áll elő. A Spiegelt idézem, olyan milliókról beszélünk, akiknek, akikre senkinek nincs szüksége a konstruktív kritik, konstruktívan kritikusan kell a vitát lebonyolítani ezen alap körül. A közvetlen segítségnek csak akkor van értelme, hogyha valóban bürokrácia mentes és gyors, ez pedig tisztelt kollégák továbbra is egy nagy kihívás a jelenlegi alapfutam idejének második felében. Köszönöm. La parola all'onorevole Zarianopoulos. Köszönöm szépen, Zarianopoulos képviselője a szó ύφε στήριξη των μαζικά απολυμμένων που θα εμπλουτιστεί. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EGF feladata az, hogy segítsen azoknak, akik elveszítették a munkahelyüket, és visszatereljék őket a munkaerőpiacra. A cégek azonban kudarcot vallanak. Annak az oka a verseny, illetve az, hogy más ágazatok kihasználják a tőke szabad mozgását Maastricht óta, más szóval a kapitalizmust. Másodszorban a félelem, a munkahely elvesztésének félelme, ez a globalizáció gyümölcse. Az alap pusztán aspirin, nem pedig gyógyír. Nézzük meg a munkanélküliség oká, költségeit, munkanélküliségi segélyt kell adni, de azt hiszem, hogy ebben az esetben a kisebb cégek, a kisebb vállalkozások vannak nagyon kutyaszorítóban, tehát az aspirin nem fog segíteni. Megfelelő munkanélküliségi segélyre van szükség, illetve megfelelő forrásokra. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Káza képviselő kapja meg a szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Marian Harkinnak a munkát. Xal-kumpanija Caterpillar fil-Belġu u eżempju tajjeb ta' fejn l-IGF jista' jkun effettiv. Naturalment, hemm fejn wieħed jimpruvi, naturalment il-problema li għandna. Momento, onorevole Casa, manca la traduzione in non so in quante lingue. It's okay. In italiano non c'è, non so se nelle altre... No. is a... Nincs, eh, van, van valami for, eh, to, to, probléma tolmácsolással, nem tudom, hogy az összes nyelvre kimegye Máltairól, valószínűleg nem. Naturalmente, eh, alkontatni eh, kellem dwar id-diskussjoni li kellna l-bieraħ fuq kumpanija Caterpillar. Én a Caterpillar cégről beszéltem, amely Belgiumban elbocsátásokat hajt végre, és ezekre az esetekre lehet az EF-et alkalmazni, hatékonynak kell lennie a cselekvésnek. Nem szabad megengedni, hogy a munkavállalóknak várnia kelljen sokáig arra, hogy ez az alap kisegítse őket. Értünk el eredményeket, javulást, és most a tagállamokat arra szeretnénk bátorítani, hogy ezt az alapot ezt továbbra is tartsák fenn, illetve javítsák, hogy segítse azokat a munkavállalókat, akik ilyen nehéz helyzetbe jutottak. Köszönöm, Ulckog képviselő következik. E Köszönöm, elnök úr. Nagyon fontos, hogy értékeljük azt, hogy hogyan tudná, hogyan tudna több vállalat az alaphoz folyamodni, felhasználni ezt a kérdés az, hogy hány embert érintenek az elbocsátások, még mielőtt beavatkoznánk, ez egy olyan kihívás, amelyet nem tudtunk megoldani. Van például egy dél-svédországi gyógyszeripari vállalat, amely esetében nem tudom, hogy segíteni tudunk-e a munkavállalóknak vagy sem, bizonytalan a helyzet, de úgy gondolom, hogy tenni kell valamit ugyanis egy egész ágazat került rendkívül nagy nyomás alá. Ugyanígy meg kellene vizsgálnunk azt is, hogy hogyan lehet az alapot felhasználni ahhoz, hogy enyhítsük a körülményeket azok számára, akik a különböző kereskedelmi konfliktusok miatt kerülnek hátrányos helyzetbe. A bizottság szerint nem lehet beavatkozni, a parlament eh, ebben a kérdésben másképpen vélekedik. Meg kellene állapodnunk abban, hogy az alapot mikor lehet eh, alkalmazni. Természetesen Halmström eh, asszonyt, a kereskedelmi biztost is meghallgattuk, ő kilátásba helyezett egy ilyen értelmezési lehetőséget az alapforrásait csökkentették, ugyanakkor a biztos azt mondta, hogy a kereskedelmi megállapodások által okozott negatív hatások esetében fel lehet használni az alapot, tehát kíváncsian várom erre a választ. Puhemies, arvoisa asszony, a szó. Köszönöm. A globalizációs alap jól működött azokban az esetekben, amikor segíteni tudta azt, hogy az elbocsátott emberek újra munkát találjanak, vagy átképezzék magukat. Ezek jó példák, amelyekre mindenképpen oda kell figyelni és tanulni belőlük. Az EGF-et azonban kritizálni is lehet a pénzek felhasználásáért, mert egyes esetekben úgy használták a pénzt, hogy az valójában bizonyos társadalombiztosítási intézkedéseket helyettesített, pótolt, holott nem erre a célra lett létrehozva. Ugyanis az EGF célja az emberek megsegítése, nem pedig a tagállamok költségvetésének megsegítése. Erre más alapok állnak rendelkezésre amennyiben megnézzük, hogy milyen az újrafoglalkoztatási aránya az embereknek, akkor azt látjuk, hogy néha 40%-ot sem éri el a sikeresen újra munkába állított emberek aránya. Ennek ellenére Harkin asszony jelentése kiváló, nagyon jól leírja az EGF jelenlegi helyzetét. Köszönöm, most pedig a spontán felszólalások következnek, Hetman képviselő elnök úr tisztelt kollégák tisztelt biztos asszony! harkin asszony jelentése nagyon jól összefoglal mindent amit a globalizációs alap eddig elért és ez nagyon helyes hiszen nagyon fontos kérdés merült föl ez pedig az hogy az európai globalizációs alap, illetve a szociális alap között különbséget tegyünk. Természetesen ezek kiegészítik egymást, és nagyon sokszor átfedésben van a csoportjuk. Azonban a szociális alap több éves programozás alapján működik, a globalizációs alap pedig adhok felhasználást biztosít. Ezért feladatunk az, hogy optimalizáljuk a hatékonyságát a két eszköznek, és ezek szinergiában működhessenek fontos az is, hogy hosszú távú megoldásokba ruházunk be, amelyek aztán fejlődést hozhatnak a munkaerőpiacon. Sajnos, hogyha megnézzük az önálló vállalkozók számát, a globalizációs alapnak hála, akkor még mindig nagyon alacsony ez az arány. Köszönöm, Negrescu képviselőnk a szó. Am vrut să iau cuvântul în calitate de raportor special al grupului socialist în cadrul Comisiei pentru... Köszönöm, én vagyok a szocialisták eh, külön raportőre ezzel az alappal kapcsolatban, a Költségvetési Bizottságban gyakran vállaltam raportőri feladatokat, és a tapasztalatom alapján az alábbi javaslatokat eh, tenném. Először is eh, a küszöbértéket csökkenteni kellene, hogy a KKV-k is kaphassanak ebből az alapból, és ekkor európai szinten egységesebb lenne ennek az alapnak az alkalmazása, felhasználása, mert most egyes tagállamokban jobban használják, mint ebben. A bizottságnak jobb kommunikációt kell kiépíteni a tagállamok felé, és hatékonyabbá kell tenni az alap felhasználását. Ez az alap egy mechanizmus, a munkanélküliség elleni harc egyik eszköze, ugyanakkor jól kell finanszírozni ezt az alapot, gyorsan kell reagálnia azokra a szerencsétlen helyzetekre, amelyek a globalizáció nyomán bekövetkeztek, hosszú távú megoldásra is szükség van azonban. Marias képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, az Európai Globalizációs Kiegészítő Alapot, kiigazító alapot arra hozták létre, hogy a globalizáció következtében bekövetkező válságokat, helyi problémákat kezelje. És eredetileg 500 milliós költségvetéssel indult a közelmúltban. Larissa supermarket lánc érdekében is fel használták ezt az alapot, onnan, onnan is történtek elbocsátások. Tehát én is látom, hogy az EGF-nek van szerepe, van helye. Áprilisban írtam a bizottságnak egy levelet, amelyben kompenzációt kértem a Larissa Supermarket cég munkavállalói javára. Fontos, hogy ilyen segítséget megkapják, megkapjanak ezek az emberek, mert nagyszámú elbocsátások történtek. Harkin asszony következik. Tomk. Tomk képviselő. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Régóta figyelemmel követtem azt, hogy mi történik ezzel az alappal. Nyomon követtem az alap változásait. Eleinte nagyon is merevek voltak a szabályok, az alap csak a nagyobb cégekre vonatkozott. Most azonban a magánvállalkozók is fordulhatnak ehhez az alaphoz. Természetesen nem tettünk még eleget, ezen a területen, nagyobb rugalmasságra van szükség. Úgy gondolom, hogy a KKV-k még mindig nem ö, fordulhatnak a, az alaphoz, vagy legalábbis nem férhetnek hozzá nyitott formában. És nagyon sajnálom azt, hogy ö, Szlovéniából csak egy kérvényezés járt sikerrel, ezért azt kérem a bizottságtól, hogy szorítsa vissza a bürokratikus terheket, hogy lehívhatóbb legyen ez az alap. Köszönöm. Ezzel le is zárjuk a vitát. Először Tyson asszony kap szót. Thank you very much, uh, President. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők. Megint csak szeretném jelezni, hogy milyen nagyra értékelem azt a munkát, amelyet az előadó végzett, és szeretnék a parlamentnek is köszönetet mondani a bizottság nevében a nagyon értékes javaslatokért, amelyek a globalizációs alkalmazkodási alap javítására vonatkoznak. Amennyire a jogalap lehetővé teszi javítani kell az alapon, és hozzá kell igazítani az európai munkaerőpiachoz ma. Ez az alap nem használható fel ahhoz, hogy megelőzzük a globális kereskedelem következményeit. Úgy jött létre, hogy konkrét helyzetekre reagáljon, mint például egy gyár bezárása. Az én személyes nézetem az, hogy az anticipálás mindig jobb, mint a károk kezelése, éppen ezért logikus, hogy a kereskedelem politikát a szociális és ipari szakpolitikával egyeztetni kell, hogy időben felkészítsük a gazdaságunkat egy új kereskedelmi partnerség okozta hatásokra. A kereskedelmi megállapodásokhoz manapság egy szociális hatásértékelés is kapcsolódik és az ilyen megállapodások mindkét fél számára pozitív hatást kell, hogy kiváltsanak. De ez nem zárja ki azt, hogy bizonyos ágazatok, bizonyos gazdasági ágazatok csorbát szenvedhetnek. Ebben a tekintetben pedig osztom Cecilia Malmström nézetét arra vonatkozom, hogy valamit tenni kell, hogy az esetleges negatív hatásokat kezeljük, amelyeket a kereskedelem vált ki bizonyos ágazatokban, és az EGF a jelenlegi kialakítása miatt nem alkalmas egy célra. Tisztelt parlamenti képviselők, szeretném biztosítani önöket afelől, hogy ahogyan az elnök úr is elmondta, én is biztosítanám önöket afelől, hogy minden szakpolitika esetében megfelelő nemi, nemi indikátorok szükségesek, hogy így nyomon kövessük az esélyegyenlőség alakulását. A munkaerőpiacra is vonatkozik ez. Tisztelt képviselők, Természetesen reflektálunk az önök jelentésében megfogalmazott gondolatokon, amikor kidolgozzuk az EGF 2020 utáni jogalapját. Köszönöm az ötleteiket, észrevételeiket, köszönöm szépen. Thank you very much. And now... Köszönöm szépen. Hárkén asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, kollégák, ezt a érdekes vitát. Nem fogok tudni reagálni az összes felmerülő kérdésre, de legalább egy párra megpróbálok. Biztos asszony először is azt mondta, hogy az EGF-et nem lehet fölhasználni a kereskedelmi alkuk során a munkahelyek elvesztésének kompenzálására. Szeretném azt javasolni, hogy egy kicsi 100 milliós alap esetleg segíthetne ebben az esetben. Nagyon sok kolléga beszélt arról, hogy anticipálni kell a változást, és ezt kezelni kell. Igen, a gondolkodásunkat ki kell bővíteni, meg kell nézni, hogy egy korai szakaszban az alaposabb, körültekintőbb eljárás segíthet-e. Vannak jogalkotói felelősségeink, a torzítást elutasítom, a tagállamok garantálják azt, hogy a vállalkozások megfelelnek a jogi kötelezettségeiknek. Lehet, hogy azt kívánjuk, hogy ezek szélesebb körűek legyenek, de ez már egy teljesen más kérdés. A lényeg az, hogy az EGF nem váltja ki a vállalkozások felelősségét, hanem egy szolidaritási mechanizmusról van szó. Nagyon örültem annak, hogy a biztos asszony azt mondta, hogy javaslatokat fog benyújtani a derogáció kibővítésére a NEETS esetében. Ez az EGF-nek egy új aspektusa, eddig még nem tudtuk értékelni hatásait. Meg kell azonban győződnünk arról, hogy a NEETS-re vonatkozó eszközök az igényeknek megfelelően kerülnek kialakításra. Egyetértek azzal is, hogy a közösségi részvétel nagyon fontos, és szerintem ez a négy arányát is növeli majd. Ami pedig a derogációkat illeti, vannak itt kivételes esetek, ami a kisebb munkaerőpiacokra vonatkoznak. Most nem tudom, hogy itt van-e némi elfogultság, remélem, hogy nem, de egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy a munkavállalók, a KKV-k munkavállalói nem jutottak hozzá ugyanolyan formában ehhez az alaphoz, mint a nagy cégek munkavállalói. Szerintem ez a jelentés egy jó kompromisszumot képvisel, és ennek eredményeképpen hatékonyabbá tehetjük az alapot. Köszönöm. Köszönöm szépen, Harkin.